oktatási politikával kapcsolatban. Bizottsági nyilatkozatok következnek. Adózás átláthatóságával kapcsolatos éves jelentés. Éva Káili kapja meg a szót, ő a jelentéstevő négy percben. Szeretném Moszkoviszi alelnök urat is kép- köszönteni, aki most jelent meg. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, az egyik legnagyobb kihívás ebben az éves adó jelentésben. egy politikai jellegű megközelítés a téma kapcsán, nem pusztán egy standardút követése. A LuxLeaks eh, ügy azt jelezte, hogy eh, politikai válaszra van szükség. Az Európai Parlamentnek politikai elképzelést kellett alkalmazni, és nem tehetett úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát ez az éves adójelentés az ECON-nak egy standard eszköze az adókérdésekben, Számos módosítót nyújtottak be a képviselők az érzés érdeklődésüket, és világos politikai üzenetet szeretnének küldeni. Számos javaslat hangzott el, fontosnak tartjuk a szociális igazságügyi eh, kérdését, igazságosak kérdését az adópolitikában, a tőke megadóztatása is nagyon fontos eh, pont volt, az osztalékok, eh, biztosítékok megtérülése, ami pedig a pénzügyi eszközök ellenőrzését illeti, ezek segítették az adócsalás, a konszolidált társasági adóalap továbbra is nagyon népszerű téma. Számos kolléga tett javaslatot az eljárásra is, arra, hogy vagy az Európai Unió költségvetését növeljük, az Európai Stratégiai Beruházási Alap esetében is a vita jelezte azt, hogy az Európai Parlament folyamatosan aggódik a konszolidált közös alap miatt, a CCTB miatt, és a minimális vállalati adóhozzájárulása és számos javaslatot kaptunk, amely az adózást a versenyképességhez köti az európai cégek esetében, illetve a KKV-k menedzsmentjére is kaptunk javaslatokat. Az Európai Parlament még mindig megosztott azok között, akik a koordinációt erősítik, mások pedig a harmonizációt szeretnék, a koordináció nem volt sikeres, ezt jelezti, ezt a LuxLeaks ügye is, és számos kolléga ezt a hangsúlyt a nagyobb harmonizációra, az adógyi kérdésekben, az európai szemeszter felhasználására, illetve a finanszírozáshoz való a hozzáférésre a tisztességes adófizetők esetében. Az Európai Parlament megpróbált megfelelő választ adni, az agresszív adó tervezés ellen küzdelem, az adó csalás, adó kikerülés, adó kiátszás is nagyon fontos témák voltak, illetve az adózásbeli különbségek csökkentése. A jó kormányzás nagyon fontos, az egyszerű adórendszerek, olyan adópolitikák kialakítása, amelyek a vállalkozói szellemet erősítik, a versenyképességek erősítése, a KKV-k támogatása. Nagyon fontos az adópolitikák szociális következményeinek megértése, különösen a gazdasági szempontból gyengébbek számára. Tehát számos kérdésről beszélhetünk még a jövőben is, például a közös politika kezdeményezésekről, ide beletartozik az adóparadicsomok definíciója, a szankciók meghatározása, az adócsalást elkövetők esetében és az országok egymás iránti beszámolása, az FTT és a SWIFT kérdései. Az automatikus információcsere volt az egyik legvitatottabb téma. Fontos, hogy a nem átlátható megállapodások a tagországok és a multicégek között megszűnjenek. A jelenlegi fejlemények és a közös aggodalom tükrében egyre fontosabb az Európai Parlament számára, hogy világosan állást foglaljon a nem átlátható gyakorlatok kérdésében, amelyek eh, a jogbizonytalanságot erősítik, illetve versenyhelyzetet eh, torzítják. Eh, Javasl támogatom a bizottság javaslatát adókikerülésre vonatkozóan, az információra vonatkozó rendelkezést nem lehet megtagadni, pontos az információt közzétenni, kereskedelmi, ipari vagy eh, szakmai eh, titokként ezt nem lehet kezelni. Viszont a szankciók nem kerültek pontosan meghatározásra. Az éves adó jelentés koherens, és mindjárt be is fejezem. Ez az alapja egy transzparens, fel, szociális szempontból és megfelelő adópolitika számára. Köszönöm. Kylie, I do apologize. Elnézést szeretnék kérni hosszabban szólalhatott fel, mint az előre irányzott idő, de kérem, hogy mindenki most tartsa be a felszólalás idejét, hiszen nagyon szorít az idő, most pedig megadom Moszkvicsi biztosnak a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Kedves parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy az adózás Európában címmel vitát folytassunk, és ebben felszólalhassak. Ez egyfajta diagnosztikát is mutat és valóban nagyon nehezen értelmezhető és kevésé hatékony ez a az egész gyakorlat a tagállamokban, tehát ez alapvető problémát jelent az unió teljessége számára. Egyrészt azért, mert az adózási szabályok nagyon sokszor felszabdalják az európai gazdaságot, és ilyen szempontból akadályokat is jelentenek más tagállamokra való piacra jutás szempontjából. Más szempont, más okból nézve pedig azt is láthatjuk, hogy nagyon sok tagállam nem tudja beszedni azokat az adókat, amelyeket be kellene szednie. Agresszív adópolitikát fogadnak egyes tagállamok, és bizonyos cégek is kihasználják a különbségeket. És itt arra is emlékeztetnék, hogy a tagállamok maguk túl nagy konkurenciát hoztak létre a annak érdekében, hogy magukhoz vonzák a cégeket. Mindig a, leggyakor, a leggyakrabban a nagyok győznek ebben a, versben, e, ebben a versenyben, és ez pedig nagyon nehéz helyzetet teremt a polgárok és a helyi hatóságok számára egyaránt. Tehát kritikus helyzetben vagyunk, és azt hiszem, hogy nagy mértékű, jelentős változtatásokra van szükség. Egyrészt az Unióban vissza kell állítani az adózás egyensúlyát, és egy belső piacot kell létrehozni az adózás szempontjából, amely a befektetők és a fogyasztók bizalmát is visszaállítja. Az adózás európai politikává kell, hogy váljon, akár az energiaunió, akár a digitális piac szempontjából. Már hosszú idő óta ismerjük, hogy milyen intézkedéseket lehetne hozni, de ehhez elkötelezettségre van szükség minden tagállam részéről, de ez nehéz, mert a tagállamoknak ambiciózus célokban kellene megegyezniük. Nekünk a bizottság részéről fontos politikai prioritás az adóelkerülés elleni harc is. És itt egy kis zárójelet nyitnék. Az unió átláthatóságát a bizottság növelni szeretné. Egy irányelvről van szó, amely a az átláthatóságot biztosítja a tagállamok adózása, adózási rendszerek között, tehát itt az adóalapok harmonizációjáról van tulajdonképpen szó. Átláthatóságra van szükség tehát az adózási szabályok terén, és ilyen szempontból globális szinten is vezető szerepet kellene betöltsön az Európai Unió. És ezt meg is írtuk egyébként az éves adózással kapcsolatos jelentésünkben. Bizonyos, az országok nagyon különbözőképpen járnak el ebben a szempontból. Ezt a vitát a bizottság épp úgy támogatja, mint a parlament. Még nem tudjuk, hogy mi a legjobb megközelítési módszer, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy alkalmazhatóvá tegyük ezt a közös adóalap megoldást a jövőre nézve. Aztán a profitokra vonatkozó adózás nagyon pertinens az Európai Unióban, hiszen itt most van egy belső piac 28 különböző adórendszerrel megtarkítva, ezért számunkra prioritás az, hogy az Európai Unió az OECD munkájára is tudjon alapozni, de 2015-re vonatkozólag az Európai Bizottság egy adózással kapcsolatos éves tervet szeretne benyújtani, és ott ennek az lenne a lényege, hogy a termelési helyszínhez igazítsuk az adózást. És így az Európai Unióban határokon átnyúló tevékenységet végző cégek számára is egyszerűbbé tennénk a helyzetet, de ugyanakkor a manipulációknak és tehát ezeknek se adnánk táptalajt. A G20-ak által megállapodott cselekvési tervet is szeretnénk minél hamarabb megvalósítani, és ezt még június eleje előtt. A TAX és az ECON hozzá fognak járulni ennek a cselekvési tervnek az előkészítéséhez. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adó az egyik fontos téma, ez egy nagyon ambiciózus cél, nemzeti szinten ez prioritás számunkra, és a bizottság számára épp úgy prioritás ez, mint a parlament számára ez egyébként politikai céljaink között szerepel is, és ez hozzájárul ahhoz is, hogy egyenlőbbé tudjuk tenni az adózás eloszlását. Az ECOFIN ülésén a tagállamok kimondták azt, hogy szeretnének egy harmonizált rendszert létrehozni 2017. januárjával. Ugyanakkor a TTF nemzeti szintjét alacsony kamatlábakkal kellene megvalósítani a delokalizáció elkerülése érdekében. Az Európai Bizottság szolgálatai tagállamokat segíteni fogják technikai szinten, annak érdekében, hogy minél hamarabb egy nyílt szellemben kompromisszumra jussanak, és ezt úgy tudják megtenni, hogy a bizottsági eredeti javaslathoz leginkább közelítő megoldást válasszák. A mandátumunk során szeretnénk az ÁFA rendszerben javulást elérni, az administratív terveket csökkenteni ezen a, területeken, ezen a területen is. Az Európai Bizottság itt is a globális megoldást fogja támogatni, az adhok és ország szerinti megoldások helyett, hogy ne legyen inkoherencia ezen a területen is, hiszen tudjuk, hogy ez hogy működik, tulajdonképpen sehogy. Ez egyébként fontos, hogy az áfa kulcsokra is vonatkozzon. Ezzel kapcsolatban egy nagyon jó jelentés született. Ezt a parlamentnek is el fogom küldeni, mert akkor ugyanazokon az alapokon tudunk dolgozni. Március 30-án lesz egy találkozónk a TAX főigazgatóság szervezésében, és remélem, hogy együttműködni, eh, tudunk majd jól együttműködni a parlamenttel. Köszönöm szépen az első felszólaló másfél percben pedig Stolojan képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is üdvözölni szeretném az Európai Bizottság ezen új kezdeményezését. Az adó átláthatósági csomagot. Meg vagyok róla győződve, hogy az automatikus információ a tagállamok között, amikor az adó döntésekről van szó, megfelel az állampolgáraink által megfogalmazott igényeknek, hiszen az állampolgárok egyszerű, átlátható megoldást keresnek. Hiszen a nyereség megadóztatását abban az országban kell elvégezni, ahol a nyereség keletkezett. Megengedhetetlen, hogy egyéni alapon egy más országba transferálják a nyereséget, csopán azért, mert ott nagyobb könyvelési előnyökkel rendelkeznének. A bizottság egy akciótervet is előkészített, üdvözlöm ezt a tervet, amely az adó elkerülést és az adó kiátszás ellen szól. Köszönöm ezen felül a jelentéstevő asszonynak, Éva Kailénak a jelentést, és köszönöm persze árnyék tevő kollégáimnak is, akikkel kitűnően működtem együtt. Egy javaslatot szeretnék tenni egy nagyon fontos felvetés kapcsán. Szoros az együttműködés a tagállamok között és a harmadik államok között. És azt remélem, hogy itt igazi előrelépést érhetünk el az adócsalás és az adó elkerülés valamint a profit átcsoportosítás területén. Köszönöm. Köszönöm szépen kollégáim, képviselőtársaim. Már egy most egy fél órás késésben vagyunk. Javaslom tehát, hogy a kékkártyás kérdéseket ne fogadjuk el. Sokan próbáltak kékkártyás kérdést feltenni. Remélem, hogy megértik a döntésemet, és már is tovább megyünk. Ferreira asszony két percben kapszót parancsoljon. Biztos úr, az én hazámban, Portugáliában, mint sok más országban egy kis cég, amely túl tudta élni a válságot, rengeteg eh, nehézségbe ütközik, amikor a hitelekhez akar jutni, és 23%-os adót kell fizetnie. Mondjuk a Starbucks és más multinacionális cégek pedig alig fizetnek 1%-kal többet, tehát hata kiátszva az adó szintek közötti különbségeket az tagállamok között. Márpedig az én hazám nem vesz be elég adóbevételt ahhoz, hogy az egészségügyet és az oktatásügyet támogassa. Ilyen módon megengedhetetlen, hogy a multinacionálisok kiátszanak bennünket. Sok cég, a adó bevételével, az adóval, amit fizet, hozzájárulna ahhoz, hozzájárulhatna ahhoz, hogy az állami költségvetés gyarapítsa, de ezek a cégek áthelyezték legalábbis papíron a székhelyüket Hollandiába vagy máshova, és ilyen módon negatív kihatással van működésük a portugál államra és az állampolgárok életére. Jó irányba tett lépés tehát a bizottság által előkészített anyag, de mondom Moszkovicsi biztosnak ez még mindig nem elegendő lépés. Sokkal komolyabb, sokkal becsvágyóbb lépést kell tenni. Voltak éppen arra volna szükség, hogy az adó alapokat egységesítsük, és arra is szükség van, hogy jelentős lépéseket tegyünk a dosszié előrevitelében az Európai Parlament elkötelezett ebben az ügyben, elkötelezett abban tehát, hogy az adópolitikában lépéseket tegyünk előre. A bizottság is a konvergencia szellemében lép fel, ezt várja tőlünk az állampolgár, és ezt kell tennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Kuzmik úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr. Annak ellenére, hogy az Európai Unióban léteznek bizonyos harmonizált adók, mint például az áfa és más nem harmonizált adók is léteznek, például a vállalati adó, a konvergencia hiánya érvényesül. Az országok nagy részében hiányzik a harmonizáció, illetve számos bűncselekmény valósulhat meg a körbecsalás miatt. Azért, mert számos fiktív vállalkozás létezik az áfa visszaszerzése érdekében. Az államok védik magukat. Azt gondolom, hogy ez nem összeegyeztethető az elgondolásokkal. Az áfa kapcsán a csalás, az európai nagyvállalatokra is vonatkozik, 4 milliárd eurónyi nagy mérvű bűncselekmény, illetve e- euró esett ki ezen nagymérő bűncselekmények miatt. Elnök. Nagyon szigorúan kellene, elnézést kérek, hogyha megszakítom hozzászólókat, én sem szeretnék időt vesztegetni, tehát meg is adom a szót a következő hozzászólónak két percben. Van néven Névenhajzen asszonynak parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Tisztelt biztos úr, amikor néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ez a téma érdekli, akkor, illetve hogy én azt mondtam, hogy ez a téma érdekel, akkor mindenki politikai szempontból is unalmas tényleg tartotta. Azt gondolom, ez azonban megváltozott. A kép nem túlságosan pozitív, a LuxLeaks-en keresztül kiderültek az információk, most pedig aggódunk amiatt, hogy sokkal többet fizetnek a tagországok. Ez a kisvállalkozásokra is vonatkozik, akik arányosan nézve sokkal többet fizetnek, mint a múltig. Hát még mindig vannak joghézagok, amelyel el kell, lehet kerülni az adó fizetést. Nagyon fontos megfelelően definiálni például az adóparadicsomok témáját, tehát adócsalás, adó kikerülés, az adóoptimazás, adócsalás, és Ezeket a kérdéseket tisztáznunk kell, definiálnunk kell, definiálnunk kell az adóparadicsomok kérdését is. Fontos, hogy ugyanarról beszéljünk, a bizottság javaslata nagyobb átláthatóságot követel, ezt természetesen támogatjuk. És hogyha tudjuk, hogy miről van szó, akkor az átláthatóságra szükség van. A bizottsághoz szeretnék egy kérdést intézni. Mindannyian tudjuk azt, hogy egy világszintű problémáról van szó. Ez a kérdés nem korlátozódik Európára. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő hozzászóló másodpercen Matthias asszony. Köszönöm szépen. A jelenlegi adópolitikáról azt mondhatjuk, hogy nem igazságos és nem is hatékony. Mit láttunk az elmúlt években a válság során? Az még elborzasztóbb, ugyanis a versenyképesség nevében a tőkére nehezedő adóterhek tovább csökkentek, és ugyanakkor a munkára és a fogyasztásra vonatkozó adó növekedett. Ezzel pedig nagyon kemény hatásokat értünk el az eurozóna területén. Úgyhogy tulajdonképpen ez még nagyobb különbségekhez vezetett, hatalmas botrányok, alakultak ki, a adócsalás, adóelkerülés, a LuxLeaks, az tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsa. Az Európai Bizottság programja azt bizonyítja, hogy az európai állampolgárok évente több ezer eurót veszítenek el az adócsalás miatt, úgyhogy állandó igazságtalanság áll fenn. A 19 legnagyobb portugál cég Luxemburgban és Hollandiában tartja székhelyét, hogy ne fizessenek adót Portugáliában. Nos hát ennyit az átláthatósággal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy már 77 óta léteznek ezek, a, ezek az átláthatósággal kapcsolatos bizottsági szabályok, de hát ez nem valósult soha meg, és az adó kapcsolatos átláthatóság nem egyenlő azzal, ami valóban történt. Scott képviselő. Milyen érdekes, hogy most hirtelen olyan érdekessé vált ez az egész adózási téma. A, az adózás tulajdonképpen a legnehezebb gazdasági tevékenységé vált, és a kormányok nem voltak képesek arra, hogy megfelelő infrastruktúrát tudjanak biztosítani az emberek számára. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy civilizációnkat meg kell védjük, és ezt csak az adó elkerülés, adócsalás elleni harcon keresztül tehetjük meg. Az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy az adózási problémák milyen nagy akadályokat jelentenek a egységes piacon, és a kis vállalkozások nem fogják tudni munkájukat végezni ilyen körülmények között. A helyi gazdaságokat kell megerősíteni, a belső piacot kell megerősíteni, és fair adózást kell bevezetni az egész Európai Unióban, hogy a multinacionális cégek és a kis- és középvállalkozások között egyenlő feltételek valósuljanak meg. Ugye itt több botrány is kipattant, gondolok a LuxLeaks-re, vagy akár a bizottság elnökével kapcsolatos botrányra. A mi zöld álláspontunk az az, hogy meg kellene minél hamarabb oldani ezeket a problémákat, még mielőtt hazaküldenek bennünket. Az elmúlt héten láttuk a bizottsági javaslatot, és talán nem fogja önöket meglepni az, hogy ez nagyon aggasztó javaslat, szerintünk egyáltalán nem elég a 70-es évek óta ö, nem valósították meg azt az átláthatóságot, amelyről beszélnek. Ha megvalósították volna, akkor nem merültek volna fel azok a problémák, amelyeket láttunk. Az átláthatóságot az adózással kapcsolatban konkrétan meg kell valósítani. Tehát szépek ezek a nyilatkozatok, az átláthatósággal, az adó elkerülés elleni harccal kapcsolatban, de szeretnénk, hogyha egy közös adóalap valóban megvalósulna, vagy ezzel kapcsolatos jogszabályok. Ugyanakkor zöldként nagyon aggasztónak találtam azt, hogy a párizsi találkozóval kapcsolatban a legfontosabb öko adózással kapcsolatos javaslatainkat a repülésre vonatkozólag, valamint a szénhidrogén alapú um, gazdasággal kapcsolatos uh, javaslatainkat uh, lesöpörték az asztalról. A jövő gyermekei számára kellene a fenntarthatóságot és az igazságosságot biztosítanunk. Köszönöm szépen, Zanni képviselő következik. Köszönöm szépen. Nekünk azt mondták, hogy a LuxLeaks után valamit tenni kell, és hogy az Európai Bizottság majd tesz valamit az adóelkerülés uh, kapcsán, mint ahogy mi nagyon jól tudtuk egyébként, hogy melyek azok az országok, amelyek ezt mindig is űzték. Egyébként Juncker úrnak nagy a tapasztalata ebben, luxemburgi miniszter, ex-miniszterelnökként, ő azt mondta, hogy majd ő személyesen garanciát vár arra, arra, hogy ezeket a jelenségeket beszüntessék, amelyek nem csak néhány tagállam, hanem az egész EU létét fenyegetik. Úgyhogy azt vártuk, hogy valami történik, és másfajta eszközöket fognak el, más eszközökkel fognak előállni, mint amelyeket Moszkoviszi úr a múlt héten nekünk bemutatott. Mennyire átlátható, vagy mennyire nem, arról van szó, hogy ezek most jogszerű vagy nem jogszerű tevékenységek, kötelező információcserét akarnak megvalósítani, de ugyanakkor az embereket ki akarják zárni ebből, nem erre van szükség. Ez így önmagában nem elég, meg kell változtatni a szabályokat és a gyakorlatot is, mert különben formálisan továbbra is jogszerű lesz ez a gyakorlat, és a jövőben is mindig csak az átláthatóságról és az együttműködésről fogunk csak beszélni, de nem fogunk semmit se tenni. Úgyhogy kérem, 500 millió európai állampolgár nevében az merül fel bennem, hogy tényleg van-e mögött politikai akarat, mert különben mi, mi az értelme annak, hogy szolidáris és egységes Európáról beszéljünk, amikor ezt meg megengedjük. Köszönöm szépen. Elka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A diverzitás, a sokszínűség nagyon fontos minden egyes területen. Ez azt jelenti, hogy totális harmonizációt várunk. Hogyha portugál kollégánk amiatt panaszkodnak, hogy az emberek Hollandiába távoznak vállalat alapítás miatt, akkor Portugáliának kell csökkenteni az adókat, és akkor a hollandok mennének Portugáliába. Ez ennyire egyszerű. Kulcsfontosságú a versengés tehát a tagországok egymással konkuráljanak, de azt látjuk sajnálatos módon, hogy a totalitarizmus él ebben a teremben, éppen ezért tönkre kell tenni az Európai Uniót. Sorry, colleagues, please, we'll continue our debate. Elnézést, kollégák! Folytatjuk a vitát. Másfél percben Balc képviselőnek adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözöljük, hogy az Európai Bizottság első lépéseket tett annak érdekében, hogy az adócsalás és az adó elkerülés kérdés ellen fellépjen. Jók ezek a lépések, de nem elegendőek az információk automatikus cseréjét a tagállamokban kell elkezdeni. Meg kell akadályozni, hogy a tagállamok kihátráljanak, kötelezővé és megvizsgálhatóvá kell tenni, felülvizsgálhatóvá kell tenni az adatcserét. Nagyon fontos, hogy az OECD keretében elfogadott adó transzparenciáról szóló iránymutatásokat elfogadjuk. Az is elengedhetetlen, hogy a bizottság a közös adóalap kiszámítása során, iparűzési adóalap kiszámítása során határozottan lépjen fel. Az is fontos és szükséges is, hogy az adókódex csoport munkáját a bizottság javítani akarja. Biztosítani kell, hogy a multinacionális cégek ne játszhassák ki az adó hatóságokat, de az ugyanakkor nem jó, hogyha az egész vállalkozói ágazat nyakára egy hatalmas bürokratikus gépezetet szabadítunk. Egyrészt az egész EU-ban új munkahelyeket akarunk teremteni, az innovációt akarjuk helyzetbe hozni, ám hogyha túlzott a bürokratikus teher, akkor ezt a lendületet megakadályozzuk. Hogyha a bizottság nem figyel a hatásra és az arányosságra, akkor hibát követel, az ilyen javaslatokat nem tudjuk támogatni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Zimon képviselő kap szót kettő percben. Illegitim, de nem illegális gyakorlatokról hallottunk az EU-ban, és ezt túl hosszú ideig tűrtük az EU-ban. Néhány hónappal ezelőtt derült fény azokra az eseményekre, amelyeket a LuxLeak kapcsán ismertünk meg, és az emberek azt kérdezték, hogy miért tehetik meg a nagy nemzetközi cégek, hogy mások terhére az adóteher alól kibújjanak, miközben az állampolgárok megfizetik az adójukat. Hogyha tehát az illegitím eh, fellépés ellen, illegitím eljárás ellen fel akarunk lépni, akkor átláthatóságot kell teremteni, és a bizottság lépése ezen az irányban tett úton az első lépés megengedhetetlen, hogy elfordítsuk a tekintetünket tűrve, ami történik. De ugyanakkor kötelezettségek már a múltban is fennálltak, most már biztosítanunk kell azt is, hogy büntethetővé váljon az adóelkerülés. Hiszen csupán akkor lesznek törvénytisztelők a cégek és a személyiségek, jogi személyiségek is, hogyha megfelelő büntető jogi következményekkel jár, hogyha tisztességtelenül járnak el. Helyes, hogy átláthatóságot teremt a bizottság, de még fontosabb volna, hogy minden adó határozat hozzáférhető legyen, és ez a regiszter nem csak az Európai Unió tagállamai számára legyen hozzáférhető, hanem persze az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával hogy nyilvánosság számára is hozzáférhető legyen. Ilyen jegyzéket nyilvánossá kell tenni. Üdvözlöm azt is, hogyha a bizottság hogy a bizottság egy közös adóalap kidolgozásának módszertanáról gondolkodik. Arra biztatom önöket, hogy gondolkozzanak azon is, hogy vizsgálják meg, hogy hol fizetik az a vállalkozások az adót, country per country országonként megközelítésre van szükség. Next... Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Rozáti képviselő kapszott. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Legalnych i nielegalnych metod e, kosztuje nasze budżety e, wiele pieniędzy Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság javaslatát. Véleményem szerint ez az első lépés afelé, hogy rendet teremtsünk ezen a területen. És az adóügyi döntések esetében kötelezővé kell tenni az eszmecserét. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, a munkáját. Azonban van itt egy ellentmondás. A 27. pontban a jelentéstevő asszony azt javasolja, hogy az Európai Bizottság egy minimális adómértéket szabna meg a vállalkozások számára azért, hogy csökkentse az adőgyi versenyt a tagállamok között. Szerintem ez egyáltalán nem jó ötlet. Azért, mert a tagállamok különböző gazdasági fejlettségi szinten állnak. Vannak olyan államok, amelyek nagyon jó körülményeket biztosítanak a vállalkozások számára, más országokban azonban hiányzik például az infrastruktúra. Ezért szerintem nem jó ötlet ez a minimális adómérték, hiszen lesznek olyan országok, amelyek nem tudják biztosítani a megfelelő körülményeket a vállalkozások számára. Ezen kívül ez egy politikai döntés, hiszen a hatalmon lévő párt dönt az adógyi kérdésekben. Köszönöm szépen, most pedig másfél percre Dac asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Tisztelt kollégák, emlékszem, hogy öt hónappal ezelőtt itt ültem a LuxLeaks botrány kirobbanását követően, most megint itt vagyunk és két hónappal ezelőtt következett be egy újabb botrány, a Swiss Leaks. Végre adott egy első választ az Európai Bizottság. Nagyon örülök azon intézkedéseknek, amelyeket a bizottság ajánlott, de az igazság az, hogy ennél sokkal többre van szükségünk, hogyha tényleg eleget akarunk tenni a választópolgárok elvárásainak azt kell mondjam, hogy nagyon agasztott az, hogy ilyen lagymatag volt a bizottság ajánlása a multinacionális vállalatok által szerzett nyerességekre vonatkozó országspecifikus ajánlások tekintetében. Remélhetőleg folytatjuk ezt a munkát, és nyilvánosan is lemélhetőleg, hogy hatékonyabban támogatják azt, hogy az országonkénti, az ország specifikus ajánlásokkal, jelentéstétellel folytassuk ezt a munkát. Ennek nincs negatív hatása a kitermelő iparágakra vagy a bankokra vonatkozóan, és tudjuk, hogy pozitív hatással van a KKV-kra nézve, akik esetében a verseny most nem egyenlő feltételek mellett zajlik, szemben azokkal, amely, azokkal a vállalatokkal, amelyek a nyereségüket elviszik. Tehát remélhetőleg támogatják a sürgős intézkedéseket, az országonkénti, az országspecifikus jelentés tételt nem csak a CCTB fontos, illetve az, amit a bizottság erről elmondott, hanem az adó elkerülést végrehajtó vállalatoknál a fekete lista összeállítása és az adóparadicsomokról egy közös szabályozás kell. Now for one minute. Köszönöm szépen, egy percre megadom a szót Van den Kindele úrnak. Fiscale competitie tussen lidstaten Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tagállamok közötti adóverseny mindenképpen kívánatos és előnyös, de csak akkor beszélhetünk valós versenyről, hogyha a szabályok is egységesek minden résztvevő számára, illetve átláthatóak is. A bizottsági csomag egy nagyon fontos első lépés. És valóban az adó határozatokat a napvilágra hozza, azonban én többet várnék, egyforma szabályokat, egyforma eszközöket, ezért azt hiszem le kell vonni a tanulságot a ből egy új CCCTB kialakítására. Ezáltal azonban megakadályozhatnánk az adó elkerülést, az adó kiátszást, és valóban előrelépés történhetne. Tudjuk, hogy hol akad el az anyag, és támogatom az, a bizottsági erőfeszítést, hogy tovább vigye ezt az anyagot. Eljött az ideje, hogy az állam és kormányfők asztalára kerüljön. Hogyha nem azt akarjuk látni, hogy Európában csak a nagy cégek érvényesülnek, akkor aktívan kell fellépnünk. Köszönöm. Langen úr következik egy perc. Ah, Frau Elnök asszony, köszönöm szépen az, ez a vita most nem egy rutin rendezvény. Az elmúlt húsz év során mindig is az átláthatóságot követeltük az adott dömpinggel szemben, semmi sem történt. A bizottság messze menőleg elszalasztotta ezt a lehetőséget, pusztán az elmúlt hónapok eseményei mutatták meg, hogy mindez mennyire jelentős. Ezért üdvözlöm az első lépéseket, hiszen az adócsalás, az adó kikerülés most egy olyan volument ért el, hogy itt 100 millió munkavállalókat érint ez a helyzet, és legalább 20 millió KKV érzi ennek hátrányát. És hogyha azt látjuk, hogy egy milliárd euróra becsülik az be nem fizetett összegeket, akkor most már lépésekre van szükség. Eddig a tagállamok voltak azok, akik a bizottság indirekt támogatása mellett nem tették meg a harmonizáció irányába szóló lépéseket. Itt nem kizárólag erről van szó, hanem egy stratégiáról az adó dömpinggel és az adó kikerüléssel szemben, ez összhangban kell, hogy legyen az EU szerződés 101-109-es cikkeivel, amely adóügyi kérdésekben sem teszi lehetővé a tisztességtelen versenyt. Köszönöm. Köszönöm egy percre, Hayes úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság a múlt héten ezt a javaslatot benyújtotta, és azt, annak is örülök, hogy az automatikus adózási információ csere irányába mozdulunk el. Én azt gondolom, hogy az európai polgárok többsége az agresszív adó tervezés ellenfele, e, és mindenki úgy gondolja, hogy a nagy cégeknek e, tisztességes e, adót kell fizetniük. Ugyanakkor teljesen harmonizált adókódexre nincs szükség, és a polgárok ezt nem is akarják. Összességében ez a polgárokra tartozik, illetve a tagállamokra tartozik. Ugyanakkor, amikor a nagy cégek minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy elkerüljék az adóztatást, az ellen viszont fel kell lépni. És ebben a házban pedig egy radikális vitára van szükség, itt is és máshol is, a tényleges adórátákról, mert vannak olyan országok, amelyeknél állítólag 30%-os az adóráta, miközben a tényleges adó adózás az 8-9 on történik. Jó lenne, hogyha e, világosság fényderülne erre a területre. Köszönöm kollégák, most ezzel lezárjuk e, az előre jelentett hozzászólókat. A felét tudom fogadni a spontán jelentkezőknek, hatot fogok e, felkérni. Kaputó úr az első. Ja, danke. The first one, Mr. Kelly. Kelly úr az első. Uh, Köszönöm, uh, elnök uh, asszony. Teljes mértékben egyetértek Hayes kollégámmal, és valóban ez a mi álláspontunk az egész anyaggal kapcsolatban. Az adó kikerülés, az adó kiátszás fontos témák, amelyekkel foglalkozni kell, illetve az adózási adatok tagállamok közti kicserélése is fontos. Ezt támogatjuk. Ugyanakkor vannak a javaslatnak olyan elemei, amelyeket nem tudunk elfogadni közös konszolidált társasági adóra vonatkozóan. E, a verseny az a kereskedelem egyik fontos tényezője, ami nyilván az adózásra is igaz az Európai Unión belül is. Tehát e, ezért is hangsúlyozom azt, hogy ezt a javaslatot, ami a e, közös társa, konszolidált társasági alapra, adóalapra vonatkozik, nem tudjuk elfogadni. Köszönöm. Flasekova asszonynak adom meg azt szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Az adópolitikát az Európai Unió hosszú ideje hanyagolja, mert fél az adóharmonizáció kérdéséről, és ez a félelem itt is megjelent most. Azt gondolom, hogy az adóharmonizáció az majd egy későbbi végső döntés lehet. Most nekünk az adó elkerüléssel kell felvennünk a harcot, eh, ugyanis eh, jelenleg a cégek eh, az adózás szerint válogatják azt, hogy hol szeretnének adózni. Például Szlovákiában az egészségügyi hozzájárulás miatt egyes vállalatok más országban döntenek, más úgy döntenek, hogy más országban akarnak adózni. Köszönöm, Tomacsics asszony. Az előadó elismeri, hogy mennyire fontos az, hogy a KKV-ket ne terheljük túlzott adókkal. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem szólította fel a tagállamokat kellőképpen annak érdekében, hogy ne ösztönző adópolitikákkal érjék el ezt. Küzdenünk kell az adócsalással és az adókikerüléssel szemben, ugyanakkor ez nem lesz célra vezető, nem lesz hasznos, hogyha a tagállamok az administratív terheikkel valamilyen módon gyakorlatilag a fekete gazdaságnak kedveznek. Éppen ezért nem értek egyet azzal, amit az előadó elmondott, szemben azon országokkal, amelyek versenyképes rendszereket alkalmaznak, és nem az ő hibájuk a rendszer, hanem éppen a más országoké, amelyekben elavult a rendszer. Gracias, presidenta Köszönöm szépen. Örvendek ezen éves jelentés tartalmának, üdvözlöm, mert eh, szerintem pont erre volt szükség a LuxLeaks botrány után. Átláthatóságra van szükség arról, hogy az európai adórendszerek hogyan működnek, több harmonizáció kell és részvétel annak érdekében, hogy az adófizetők is eh, jobb kezdeményezéseket vihessenek a rendszerbe. Az adórendszert a reálgazdaság szolgálatába kell állítani, a becsületes eh, adófizetőt kell támogatni, és az agresszív adó kijátszásra szemben küzdeni kell. Az innovációt, nem az adók elkerülést kell támogatni. Aki pedig ilyen magatartást tanúsít, fontos, hogy kirekedjen az állami pénzek támogatásaiból is a tranzakciós adó saját forrásokat kell, hogy teremtsen a közös intézmények számára, és sürgősen meg kell reformálni a héja rendszert. Ez ugyanis elavult, igazságtalan, és kedvez az adó kiátszásnak. Végezetül gratulálok ezért a holisztikus megközelítésért, mert a valós, valódi európéerek pont erre számítanak az Európai Uniótól. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viga következik egy percre. Ez a vita tulajdonképpen a kétszínűségnek kedvez. Olyan kormányzók, mint Juncker úr évtizedeken keresztül együtt éltek olyan gyakorlatokkal, amelyek az adókikerülést ösztönözték, támogatták, most pedig úgy tűnik, hogy nagyon aggódnak az adórendszer helyzete miatt. Itt számos jó szándékú intézkedést láthatunk, de ezek nem kötelező érvényűek nem megfelelő kifejezéseket használnak, következetlen az anyag, és nem a valós problémát kezeli. Mindez a 80-as évekre tekint vissza, amikor is privatizálták a gazdaság kulcsfontosságú ágazatait a neoliberalizmus jegyében a vállalatok esetében az adóalap, vagy az adóparadicsomok, az adócsalás, az kikerülés, ezek mind ugyanannak a betegségnek a tünetei. Itt arról van szó, hogy a politikai hatalom alá vetette magát a gazdasági akaratnak. Thank you. And for one minute, our final speaker on... Köszönöm szépen. Luna Csek asszony következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. A LuxLeaks botrány után, amikor is ugye Juncker bizottsági elnök annak idején kormányfő volt és pénzügyminiszterként is érintett volt, most azt ígérte, hogy az adó kikerülést végre megakadályozzuk Európában. Automatikus információt csere, ez a regiszter, ez egy fontos lépés, de ez még messze nem elegendő Pont most a nyilvánosság, a, a közszféra pénzt igényel, hogy az oktatási rendszert fejlessze az adórendszert, megreformálja. Úgyhogy számunkra, zöldek számára egyértelmű, hogy európai szinten és Ausztriában is egyértelműen véget kell vetni a banktitok rendszerének. De nem csak a vállalatok esetében, ahogyan azt az osztrák szövetségi kormány javasolt, hanem a magánszemélyekre vonatkozóan is, hiszen teljességgel értetetlen az, hogy magánszemélyek még miért tehetik maga azt, hogy nem fizetik meg az adójukat. Itt adócsalásról, adókikerülésről, adókijátszásról van szó méghozzá nagy méretekben úgyhogy a polgárokkal szemben ennek a csalásnak véget kell vetni. Um, Köszönöm, most pedig a vita végén Moszkovicsi biztosnak adom meg a szót, hogy összefoglalja az itt elhangzottakat, illetve reagáljon arra. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, először is mindenkinek megköszönöm az összes hozzászólást. Úgy látom, hogy a célok értelmében elég komoly egyetértés mutatkozik meg, hatékonyabb és igazságosabb adóztatást akarunk, átláthatóságot, kiszámíthatóságot, amely nyilván a világpiacon versenyképességet is eredményez. Szeretnénk az adóhatóságoknak a, megadni azokat az eszközöket, amelyeket gyakorolva jobban tudnak működni. Ez az a, az üzenet, üzenet, amelyet mindannyian elküldhetünk a tagállami kormányoknak, azt gondolom, hogy nekik nagyon komoly szerepük van abban, hogy ez megvalósuljon. Három rövid megjegyzést tennék először is. Hallottam néhány olyan megjegyzést, néhány megjegyzést, amelyre reagálva azt mondom, hogy ez a javaslat lényeges, különösen az átláthatóság kérdésében az elkövetkezendő hetekben egy új korszak nyílhat az Európai Unióban, ugyanis ilyen ambiciózus javaslatokat eddig még európai oldalról soha nem tettek le az asztalra. E, ehhez hozzáadom, hozzáteszem, hogy e, e, ez nem öncél, hanem ezt követi majd a nyár előtt egy másik csomag, amely egyrészt megcélozza a versenyképességet, másrészt pedig eh, további átláthatóságot hoz a, be a játékba, eh, és erről majd később is beszélni fogunk. A második megjegyzésem az, hogy mindezt nem a saját magunk miatt tesszük, hanem azért, mert eh, az OECD-n belül és a G20-ak is ebbe az irányba mozdulnak el, ez egy együttműködés, tehát mi magunk is nyitottak vagyunk az együttműködésre. El lehet említeni más területeket is, például a bankadatok kicserélése, amely például Svájccal egy megállapodás formájában új, megint csak új lépést fog hozni. Ugye tudjuk, hogy Svájc ebben az értelemben milyen fontos partnerünk a banki együttműködés területén. Nyilván a közvélemény követelésére is el kell mozdulnunk, mert ezeket a gyakorlatokat a közvélemény nem fogadja el, ezt az igazságtalanságot a jövőben nem fogadja el. Mi, parlament és bizottság együtt kell, hogy működjünk, együtt kell, hogy működjünk gyakorlatilag kéz a kézben, és éppen ezért figyeltem én nagyon oda arra, amit önök mondanak ma a az adózási kérdésekről. Az adózás és a az adó kivetés kérdése egy olyan kérdés, ahol nagyon gyorsan kell mozdulnunk, mert a közvélemény türelmetlenül várja ezeket a lépéseket. Köszönöm. Most pedig megadom a szót eh, Kyla, Kylie eh, raportőrnek. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat és a megjegyzéseket, különösen az árnyéki jelentéstevőnek. Köszönöm azt, hogy meghatározták a prioritásokat, és további politikai kezdeményezéseket fogunk tenni. Sajnos nem minden tekintetben sikerült közös nevezőre jutni, például a környezetvédelmi kérdésekben, bár úgy tűnik, hogy ezek munkahelyet teremtenek és növekedést. Ezen kívül a bejelentők védelme is egy ilyen kérdés volt. Még egyszer tehát szeretnék köszönetet mondani Moszkovici biztos úrnak azért, hogy meghallgatott és elkötelezte magát, amellett, hogy további kezdeményezéseket tesz majd júniusig, ezt köszönjük. Nagyon fontos, hogy a tanács is meghalljon bennünket, meghallgasson bennünket, hiszen elég egyértelmű a parlamenti álláspont, és egy releváns, időben történő, fair és átlátható adópolitikát szeretne létrehozni az Európai Unió számára. Köszönöm szépen még egyszer, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is együtt tudunk majd működni, és előre visszük ezt az ügyet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kylie asszony, ezzel lezárom.